So, I think we should start. Úgy gondolom, megkezdjük a munkát. Ugyan még nem nagy számban vagyunk jelen, bízva abban, hogy csatlakoznak még hozzánk egy néhányan majd, de hát meglehetősen sűrű a napi rendünk, éppen ezért abban bízom, hogy haladunk gyorsan, megkezdjük a munkát. Üdvözlöm Önöket a mai szakbizottsági ülésünkön. Azzal kezdjük, hogy elfogadjuk a napi rendet, ez az egyes számú pont. Van-e bármiféle kifogásuk, módosítási igényük? Nyilván nincs most, ahogy körbe pillantok. Egyébként tájékoztatom önöket arról, hogy holnap délelőtt a szavazások sorrendjét módosítani fogjuk a kohéziós politikával kapcsolatos véleménnyel kezdjük, mielőtt a bolonyai állásfoglalás kerülne szóba, de nem látom, hogy kifogásuk lenne. Ezzel elfogadtuk. A második napi rendi pont a jegyzőkönyvek elfogadása. Itt most a január 22-23-ai ülés jegyzőkönyvét megtalálják a dokumentációjukban. Van-e megjegyzés ezzel kapcsolatban? Nyilvánvaló, hogy ilyen sincs pillanatnyilag. Ezért azt javaslom, hogy szokás szerint elfogadottnak tekintjük ezeket a jegyzőkönyveket, amennyiben a jelenülés végéig nem érkezik kifogás ezzel kapcsolatban. A harmadik napi rendi pont következik, az elnök közleményei. A mai napon a következő nyelveken van tolmácsos francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, portugál, cseh, észt, magyar, lengyel, szlovén, bolgár és román nyelven és emlékeztetni szeretnék arra, megint csak, hogy interneten közvetítik az illetőleg február 2018. február 22-i koordinátorok ülésének döntései. Szeretném elmondani, hogy a február 22-i ülés döntéseit elküldtük a kult tagoknak 23-án, és, a, és elfogadottnak kell tekinteni, ugyanis határidőig február 27-ig kifogás ezzel kapcsolatban nem érkezett. Ez azt jelenti, hogy az elnök közleményeinek végére érkeztünk, ezek után rátérünk a negyedik napi rendi pontra, ez egy véleménytervezet, a magyarországi helyzetről van szó. Az Európai Parlament 2017. május 17-i állásfoglalása alapján én vagyok az előadója is ennek a témának, ezért aztán új sapkát veszek fel, és az előadó szerepében szólok hozzá. Kedves kollégák, ez a napirendi pont szerintem egy rendkívül fontos napirendi pont. Itt nem csak egy rendkívül fontos és aggasztó témáról van szó, hanem egy különleges eljárásról is, amit első alkalommal alkalmazunk itt a parlamentben, és ez rámutat a helyzet komolyságára vélemény színjem szerint. Itt az úgynevezett hetedik cég szerinti eljárásról van szó. Talán még emlékeznek arra valamennyien, hogy az Európai Parlament 2017. május 17-én véleménytervezetet fogadott el ahol a LIBE szakbizottság kapta meg azt a feladatot, hogy indítsa ezt az eljárást és külön jelentést készítsen azzal kapcsolatban, hogy mi történhet ezen a területen, és a plenárison egy indoklással ellátott javaslatot terjeszen elő a hetedik első bekezdése értelmében az Európai Unióra vonatkozó szerződésről van szó, és ezért ez a vélemény, amit bemutatok, gyakorlatilag ebbe az eljárásba illeszkedik bele. Talán még emlékeznek valamennyien az említett vélemény tervezetben a magyar kormányt felszólították, hogy az állami felsőoktatással kapcsolatos törvényt vizsgálják felül, és ezt is többször megvitattuk már ebben a körben, a koordinátorok ülésén a CEU rektorát Ignatyev urat személyesen is meghívtuk, itt járt, ő volt az, aki bemutatta a helyzetet, ami engem illet, azóta is kapcsolatban állok az illető úrral a további eljárás tekintve egyébként azért is, hogy aktualizálva kapjon meg a történeteket, és az Európai Bizottság az Európai Bírósághoz is fordult, és keresetet nyújtott be a Nemzeti Felsőoktatási Törvény módosításával kapcsolatban, mert ez az egységes piac szabadságát ássa alá, véleménye szerint. Elmúlt héten egyeztettem Ignatyevorral, épp mindenképpen, hogy a legújabb dolgokat, legújabb híreket is megtudjam. Ezzel kapcsolatban lesz még majd két módosítóm, ezzel kiegészítem majd a jelentésemet, mert időközben megtudtam, hogy eredetileg azt tervezték, hogy egy magyar delegáció az Egyesült Államokba utazik majd annak érdekében, hogy New Yorkban megfelelő eljárásokat tisztázzanak a megoldás keresése keretében. Ezt azonban lemondta a magyar fél, ezt az utat elhalasztották a választások utáni időszakra. Egy nappal a választások utánra pontosan most én nem vagyok egészen biztos abban, hogy egy nappal a választás után tényleg sor kerül erre, vagy adott esetben ez még tovább halasztódik majd. Ez azt jelenti, hogy egy módosítóban erre is ki fogok térni majd még, ahol elmondjuk, hogy nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy az eljárás tovább húzódik, és nem sikerült megoldást találni ebben a kérdésben. Időközben el kell, hogy mondjam, hogy a magyar kormányhoz is fordultunk azzal a kéréssel, hogy meglehetősen gyorsan keresenek megoldást annak érdekében, hogy a CEU munkáját a jövőben is biztosítani lehessen, hogy megoldást találjanak. Ezt egyébként írásban, kilátásban is helyezték nekünk, hogy kísérletet tesznek arra, igyekeznek majd egy megfelelő megoldást találni, amely lehetővé teszi a további működést. Erre várunk továbbra is, és ezt mondom, hogy ezt a jelentésben újra kifejezésre szeretném juttatni majd. Egyéb iránt pedig a véleményemben kitérek a roma gyermekek szegregációjára, és úgy gondolom, hogy ez egy probléma, egy adott probléma. Nem csak Magyarországon van ilyen probléma, nyilvánvaló ez is, de Tudjuk, hogy a régió más országaiból is ismerik ezt a problematikát, de hát a szociális kirekesztés, a társadalmi kirekesztés, az integrációs esélyek csökkenése megfigyelhető, és ezt fontos megjegyezni szerintem még akkor is, hogyha ez nem közvetlen magyar specifikáció ebben az összefüggésben, de azért érdemes erre felhívni a figyelmet kifejezetten szerintem. Egyszerűen azért is, mert a feladataink közé tartozik ez is, és én aggodalomra okot keltőnek tartom a média szabadság korlátozását is, és állami beavatkozások, törvényes beavatkozások is vannak, emlékeznek egy mélyre ható vitát folytattuk a magyar média törvényel kapcsolatban. Időközben aztán azt láttuk, hogy voltak kísérletek a magyar kormány részéről, amiket aztán vissza is vontak, megfelelő intervenciókat követően az európai fél részéről is történtek ilyenek, tehát adózási ö, korlátokat is akartak kialakítani, ez főleg külső tévé vagy kül- külföldi tévé adókra vonatkozott volna. Most olyanra gondolok mm, egy speciális konkrét esetben, mint az RTL mint televízióadó. Itt azt gondolom, hogy ez a LIBE jelentésében is külön szerephez jut majd, de hát mi is felelősek vagyunk a médiáért, és úgy gondolom, hogy ezért a mi feladatunk is, hogy, ezen a terület, hogy ebben a témában megszólaljunk, és külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a média szabadsága, a pluralitása a médiának, a sokszínűsége, a sajtónak egy nagy demokratikus érték, és elvárjuk, hogy Magyarországon ezt támogassák és védjék. Úgy gondolom, hogy a véleményünkben mindenképpen a mi hatáskörünkre kell korlátozódnunk, úgy gondolom, oktatásról beszélünk, kultúra, média, ez a mi területünk, erre korlátozzuk a véleményünket, mint mondtam, úgy gondolom minden más, majd rábízható a Libére is, vagy hát illetőleg más szakbizottságok is nyilvánvalóan a Libe jelentéséhez véleményeket készítenek majd, és ezért kérem, hogy a módosítóikban is korlátozzák hozzászólásokat az említett területekre. Szerintem nem járulunk hozzá a jó kép kialakulásához, hogyha túllépünk azon, a mi a hatáskörünk, korlátozzuk tehát a hozzászólásainkat a hatáskörünkre. Tudják, a vélemények mindig szigorú szabályokhoz kötődnek, ide tartozik a karakterszám is, éppen ezért aztán egy-egy dolog, amit akár fel is vethetnénk, vagy fel kéne vetnünk, kimaradhat. Éppen ezért örülök a hozzászólásaiknak, a kiegészítéseiknek, módosítóiknak, és hát most a hozzászólásaiknak is köszönöm szépen. Jó, ezek után az árnyék előadók következnek, a Sojdrova asszony a néppárt nevében, de kimentette mai napon magát. Nem tudom, ki lesz az, Szabine lesz az, aki te következel akkor. Most felolvasom Sojdrova asszony hozzászólását, ezt erre ragaszkodok, hogy ez az ő véleménye. A saját véleményet majd még elmondom, amennyiben erre lehetőség nyílik. A magyarországi helyzet aggasztó. Teljesen jogos, hogy kérdéseket tegyünk fel, és hogy érdeklődjünk az egyetemek helyzete iránt és a médiumok helyzet iránt Magyarországon. Ugyanakkor tiszteletben tartunk Magyarország azon jogát, hogy ezeket a problémákat saját maga oldja meg Szeretnék az elnöknek köszönetet mondani, amiért vitatjuk ezt a témát. A néppárt részéről mi vagyunk az első olyan a frakció, amely a felszólít a magyar eh, kormánya való egyeztetésre ezekben a fontos ügyekben, de hát néha meg kell várni, még az eredmények megszületnek. Érdeklődésünk eh, központjában a felsőoktatás áll, ennek a felsőoktatási törvény, nagyon sokan kritizálták a törvényt, a magyar kormány pedig a törvény módosításával reagált. Eh, a törvény továbbra is értékeli az Európai Bíróság, és ennek döntését meg kell várnunk, mielőtt állásfoglalnánk. Bátorítanunk kell a magyar kormányt arra, hogy továbbra is párbeszédet folytasson a CEU-val és a többi érintett eh, szereplővel. Mindig is védeni fogjuk eh, az egyetemek függetlenségét, és mindig is meg fogunk szólalni minden erőfeszítéssel szemben, amely politikai alapokon próbálnak korlátozni az egyetemek szabadságát. Vannak eh, fenntartásaink a romák szegregációjával kapcsolatban, a néppárt számára fontos minden gyermek eh, oktatási eh, jogainak, lehetőségeinek eh, kiegyenlített volt, azonos jogokra kell, hogy rendelkezzenek. Ez nem csak Magyarországon, hanem más országokban is probléma. Nagyon sok javaslat született az Európai Bizottság részéről, de nem látjuk azt, hogy ez olyan sürgős probléma lenne, hogy a véleményben meg kellene említeni. Ami a népszabadságot illeti, kicsit küzdök a kiejtéssel, de úgy gondolom, hogy a népszabadság helyzete sok problémát eh, vet föl. Az újság eh, bezárására nem a kormány részéről kerül sor, hanem a, kor, hanem a tulajdonosok részéről. Azonban vannak olyan állítások, amelyek szerint a tulajdonos a kormányhoz közeli eh, vállalkozás lenne Nyilván a régióban más országokban, Szlovákiában, Csehországban is előfordulnak ilyen ügyek. Ennek kapcsán módosítókat fogok benyújtani, és várom a gyümölcsöző vitát és tárgyalást. Sólyrova asszony véleményét olvastam fel. Köszönöm szépen. Diakon úr. În linii mari, absolut de acord cu propunerea de aviz făcută de, de raport. Üdvözlöm a jelentéstevő megközelítését többé-kevésbé, de lenne egy megjegyzésem. nevezetesen az eljárása kapcsolatban, hiszen különbség van a jelentés és a vélemény között. A jelentéstevő is említette ezt, pontosabban elnökünk is, bizottság elnökünk is említette ezt. Egy jelentés tulajdonképpen eszköz valaminek az eléréséhez, ugyanez igaz a saját kezdeményezési jelentésre is. E, a jelentés egy nagyon hosszú eszköz erre a célra, a e, e, saját kezdeményezési vélemény, tehát a vélemény viszont nem lehet ilyen hosszú. Ezért szeretnék a saját véleményemmel hozzájárulni ehhez a vitához, és megpróbálni meggyőzni kollégáimat arról, hogy ne bővítsük ezt az anyagot túlságosan hosszúra, hagyjunk ki belőle mindent, ami nem fontos, és ragaszkodjunk a legfontosabb gondolatokhoz. Úgy gondolom, hogy ezt a jövőre is érdemes szem előtt tartani majd. Én herzlichen Dank, Helga Trüppel. Helga Trüppel a következő. Köszönöm. Köszönöm szépen, Petra. Az a szerencsém, hogy a saját véleményemet mondhatom el. Ezzel is kezdem. Hogyha most ezt a véleményt a magyarországi helyzettel kapcsolatban elkészíted, akkor ezt egy nagyobb kontextusban kell látnunk, hiszen egy általánosabb vita folyik itt kelet és nyugat között az Európai Unió helyzetén belül. A magyar szociológus, publicista Ivan Krasznev most egy könyvet írt, a Szurkamp kiadó adja ki, alkonyatról beszél, azt mondja, hogy ne legyünk, ha mindent jobban tudó nyugatiak, hanem igyekezzünk megérteni, hogy mi történik Kelet-Európában, a fal leomlása, és hogy a Szovjetunió árnyékából való kilépés nyilvánvalóan a nemzeti erő egy újfajta kívánalmát erősítette meg, és a nemzetállam erős igényét léptette előtérbe sokkal inkább, mint Nyugat-Európában és hát mint Németországban, miután náci Németországot a szövetségesek legyőzték. Ezt komolyan kell venni, úgy gondolom, de ez a nemzeti büszkeség, amit Kaczynski, Orbán és a többiek annyira ünnepelnek, azt én veszélyesnek tartom, és nem tudom elfogadni. Ennek ellenére érdekünk kell, hogy legyen, hogy hidakat építsünk Európában politikai szempontból. Ha mindenki csak a saját ügyét viszi tovább, akkor az nem fog működni, hogy integráljuk erőteljesebben és erősítsük az Európai Uniót. Ennyit akartam előre bocsátani, mert aztán el akarom mondani, hogy miért is gondolom úgy, hogy Európai Unióként Magyarországon a jogállamiságot és más érintett országban is meg kell védeni a jogállamiságot. Azt hiszem a hetedik cikk szerinti eljárás Lengyelországgal szemben elindították. Én is helyesnek tartom, hogy az Európai Bizottság ezt megtette. Van egy olyan érv, hogy a Kaczynszkiknek és Orbánoknak ez csak segít, ha bírálják őket. Nemzeti szinten ez használ. De hogyha ezt nem tesszük meg, akkor demokratikus ellenzéket cserben hagyjuk ezekben az országban, és ez szerintem nem elfogadható, mert ők képviselik az európai értékeket mindenek előtt Magyarországon. Számos személyes barátom is van ott, liberális demokratákról van szó, akik természetesen azt szeretnék, hogy az Európai Unió támogassa őket a nacionalista mindenkori kormányukkal szemben. És szerintem ez a szerepünk. Azokat kell támogatnunk, akik európaiak, akik jogállamot akarnak, akik nem nacionalisták, akik a kisebbségokat, a nők jogait képviselik, akik az abortusz lakáshoz való jogot támogatják, stb. Ez sok minden hozzátartozik ehhez, és itt végül is azt védik, ami az Európai Unió alapjait, ami a szerződésünkben szerepel. És úgy gondolom, hogy ezt magasra kell tűznünk, hogyha megkérdőjelezik ezt valahol. Éppen európai parlamenti képviselőként ez a feladatunk. Most itt Lengyelország esetében Orbán már bejelentette, a bizottság azt csinálni, amit akar, én, is ellen, én úgy is ellene szavazok, majd végül is az, az Európai Bizottság nem tud mit tenni, mert egyhangú eredményre van szükség. Ennek ellenére azt gondolom az egész eljárás eljárás kapcsán itt az államoknak mégiscsak az a kötelességük, hogy a brüsszeli véleményeket figyelembe vegyék. Én ezt másképp látom, mint Krastef István, aki azt mondja, hogy Ö, ugye a Brüsszel írja le, hogy mi a nemzeti kormányok mit tudnak csinálni. Nem, erre nincs lehetőség. Szerencsére ezt Brüsszel nem tudja megtenni. Nem is akarnék olyan Európát, ahol ez így lenne. De hogyha ez de hogyha valaki azt állítja, hogy ez így van, akkor ez nem igaz. A Juncker, de az EU sem írhatja elő Olaszországnak, hogy milyen európolitikát csináljanak. Persze meghatározhatnak valamit az európai szemeszter keretében, meg foglalkozhatnak a jogállamiság témájával, de nincs olyan top-down eljárás, ahol Brüsszel dönt, és amit a nemzeti államok csak végrehajtanak a kormányok. Mert nem vagyunk egy Európai Egyesült Államok. Van, aki ezt sajnálja, de akkor sem vagyunk az. És a nemzeti kormányoknak magas felelősségük van, és ezt az európai szemeszter szellem betartásával kell továbbvinniük ez az alapvető hozzáállásom ebben a kérdésben, és ilyen értelemben fogok módosítókat előterjeszteni, de abban egész biztos vagyok abban, hogy nekünk kötelességünk az, hogy az európai jogállam jött, és a tagállamok szintjén is a jogállamot megvédjük, mindenféle vacilálás nélkül is, hogyha azt mondjuk, hát ők ezt nem is szeretnék, hát a Brexitet akarták máshol, ugye, hogyha így állunk hozzá, akkor a közös értékeket nem képviseljük kellően, ezért ezt meg kell védeni mondani, és demokrata vagyok, és éppen ezért tudomásul veszem, hogy többségben döntöttek Brexit mellett, akkor is rossznak tartom, de hát elfogadom a döntést. Köszönöm szépen. Két hozzászólás van még előttem. Szver és Bocskorasszony. Mivel Szabina mindjárt megy, igen, előre engedik? Szabina parancsai. Köszönöm szépen. Úgy gondolom fontos, hogy a feladatunkat a vélemény keretében komolyan vegyük, ugye hát hozzájárulunk a libe véleményhez, és szerintem világossá kell tennünk, hogy egy eljárásban veszünk részt, nem csak egy állásfoglalás ez, ahol véleményt mondunk, hanem működik egy tényleges eljárás. Alapvetően meg kell nézni, hol vannak a tények, hol van a politikai cselekvés, ami nem tesz eleget az EU szellemének, és szembe megy a szerződésekkel. Tehát arra kell koncentrálnunk, mik a tények, melyek azok a pontok, amelyek amelyeket nem fednek le az Európai Unió alapelvei, és, és hát mi az, amiben megállapodtunk, és ide tartozik Magyarország is vannak ilyen pontok, és ezt a magyarországi esetet hát ez nehezebbe is teszi, mint más tagállamok esetében mondjuk, hogy formálisan párbeszéd keretében az Európai Unió befolyásán keresztül bizonyos dolgokat visszavontak, amikor azok rossz irányba indultak, például a médiatörvény esetében, az elnök azt, hogy már említette is, és itt Magyarország túlment egy bizonyos határon, elment annak a határáig, ami még éppen elfogadható az európai jog keretében, aztán visszafordultak persze. A kérdés az, hogy a gyakorlatban hogyan működik, a média szabadság tényleg működik a gyakorlatban. Persze, igenis vannak kereskedelmi okai annak, hogy egy újság bezárt, de miért alakul ki ez a kereskedelmi gazdasági helyzet adott esetben a kormány befolyás és megfigyelhető adott esetben célzott stratégiát figyelhetünk meg egy államban, hogy leállítsanak ilyen sajtótermékeket. Ezt alaposan meg kell vizsgálnunk, és a jelentésben ezzel foglalkozunk foglalkozni kell. Másrészt azt is gondolom, hogy azokra a pontokra kell koncentrálni, amelyek összefüggenek a hetedik cikkkel, mert úgy általában bírálni a hibákat, vagy nehézségeket, akkor az a jelentésben nem igazán szerencsés. Úgy gondolom, hogy hogyha valamit tenni akarunk azzal kapcsolatban, hogy nem jól működik Magyarországon, akkor arra kell koncentrálnunk, ami tényszerűen igazából megfogható a hetedik cikk értelmében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bocskor kolléganő. Köszönöm szépen a szót. Sajnos azt kell mondanom, hogy én a véleménytervezet több pontjával nem tudok egyetérteni. Úgy gondolom, hogy elég sok túlzást tartalmaz, úgy a felsőoktatási törvény módosításával, akár a roma szegregációval, vagy a médiapolitikával kapcsolatosan, és én elsősorban arra kérném a kollégákat, hogy tényszerű és fair vélemény készüljön, tehát ne legyen ez a vélemény annak az eszköze, hogy kettős mérce alakuljon ki, és mindenképpen megbélyegződjön Magyarország. Magyarország igenis az európai családnak a része, és az európai értékeket képviseli és védi, és a nemzeti konzervatív szellemiség mentén politizál. Nagyon fontos számunkra a család, a nők védelme, a gyermekek védelme, az esélyegyenlőség, és ezt visszautasítanám, hogy nacionalista jelzővel érintsék a magyar kormányt, mert önök ezt a pejoratív értelmében használják ezt a szót, mi nemzeti konzervatívak vagyunk, akik számára valóban az európai értékek fontosak. Nagyon sok pontban el kell mondanom azt, hogy nem annyira egyértelműek a megfogalmazások a véleményben. Például az nem került be, hogy az Európai Bizottság is egyetért azzal, hogy nagyon sok nyugat-európai országnak is sokkal szigorúbb a felsőoktatási törvénye, mint akár az, amit Magyarországon elfogadtak. Tehát mindenképpen ki kellene emelni azt, hogy Magyarország elkezdte a tárgyalásokat e kérdésben, meghosszabbította a határidőt, ezzel lehetőséget adott minden egyes érintett intézménynek, hogy megkösse a szükséges egyezményeket, és mindenképpen a jóindulatról és a, a partnerségről ad tanúbizonyságot az, hogy Magyarország leült a tárgyalóasztalhoz, és nagyon sok e, intézménnyel már meg is kötettek ezek a szerződések, például a McDaniel college vagy a Heiland University of China-val, tehát a CEU-nak is, hogyha megtenné a szükséges lépéseket, akkor nem okozna gond, hogy megfeleljen ennek a törvénynek. Nagyon köszönöm itt a kollégáknak, akik elmondták, hogy a törvény visszavonása még nem indokolt, mivel az Európai Bíróság még nem hozta meg az erre vonatkozó döntését, tehát ezt mindenképpen meg kell várnunk, úgyhogy ezt is úgy gondolom, hogy túl elhamarkodottan került be. A roma szegregációval kapcsolatosan ugye itt elhangzott, hogy több országban jelent problémát, és ez egy olyan kérdés, amiben Magyarország nagyon sok lépést tett már, például már három éves kortól kötelező az óvodai oktatás az állami óvodákban, ingyenesen biztosítanak lehetőségeket a gyermekeknek, ezáltal sokkal jobb az iskolai jelenlétük, és a felzárkóztatásuk megtörténik nagyobb sikerrel. Az Európai Bizottság is elismerte ezt, illetve még Vera Jurova is elmondta, hogy az EU-s jogszabályoknak megfelelő módosítások is megtörténtek a magyarországi törvényhozásban, úgyhogy itt is minden egyes kritikával szemben elmondhatjuk azt, hogy elkezdődtek a, a fejlődésnek a jelei, mi nyitottak vagyunk a, a kooperálásra, és nyitottak vagyunk a módosításokra, de ez egy hosszú folyamat, és ez ugye nem egyedülálló jelenség csak Magyarországon. A médiapolitika talán a legkritikusabb, itt ahogy a kollégák szájából hangzó vélemények alapján leszűrhetjük, de mindenek, mindenek előtt el kell mondani azt, hogy a Magyarország alaptörvényének a 9-es cikke alapjogként mondja ki azt, hogy a vélemény nyilvánítás szabad, Magyarország elismerés védi a sajtószabadságot és a sokszínűséget. A média alkotmány különböző pontjai kimondják azt, hogy a szerkesztő, szerkesztő és újságíróknak véleménynyilvánításuk szabad, tehát tartalmilag, hogy mi jelenik meg a magántulajdonú médiákban, ez egyetle, egyedül a média tulajdonosoknak és a, az újságíróknak az akaratától és véleményétől függ. Tehát például a névszabadság bezárását nem lehet azt mondani, hogy a, a kormány hibája, ha egyszer egy veszteséges vállalkozást az osztrák tulajdonos úgy döntött, hogy miután 2007 óta veszteséges, akkor bezárnak a másik dolog, ami itt elhangzott, hogy a 888 milyen listát tett közzé, ugyanezt mondhatjuk el, hogy a magyar kormány tartalmilag nem szólhat bele, hogy akár e, egy magántulajdonú média szolgáltató milyen tartalmakat tesz közzé, akár kormánypárti, akár kormányellenes. Tehát ez is mind a média szabadságnak a jele, és nem pedig kritizálni való dolog. Tehát bármilyen médiatartalom iránti panaszt be lehet nyújtani a média tanácsnál, ami egy független intézmény, kilenc évre választják, és minden egyes pártnak és politikai erőnek vannak benne képviselői, tehát ezt a, média, ezt a független hatóságot, ha bárki bármilyen tartalmat kritizál, nyugodtan megkeresheti, és ezt nem hiszem, hogy ugyanígy a kormánynak a rovására kellene írni az ilyen dolgokat. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy sikerül olyan kompromisszumos megoldásokat találnunk a vélemény kapcsán, ami fair és objektív lesz a végén. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Sver úr. Hvala lepa za besedo. Jaz se popolnoma strinjam z gospo Boskor Köszönöm szépen. Egyetértek Bocskor asszonynal bizonyos kérdésekben. Úgy gondolom, hogy átpolitizált ez a kérdés. A magyar miniszterelnök már többször elmondta a helyzetet az Európai Parlamentben is. Újra és újra eljött a parlamentbe, hogy elmondja, mi a helyzet. És amiben megállapodott az EU intézményeivel, azt végre is hajtotta. Ő azon kevesek közé tartozik, aki nem két nyelven beszél Európában, tehát egy dolgot mond európai szinten, egy másik dolgot pedig a saját hazájában. Egyébként pedig az említett törvény nem szünteti meg az egyetemet. Ezt, ez a probléma valójában nem áll fenn. Ezek mindig ilyen ö, insinuációk. Ö, én jól ismerem a magyarországi helyzetet, és el kell, hogy mondjam, a helyzet nem annyira negatív, mint egyes más európai országban, Nyugat-Európában is vannak szegregációs problémák, helyenként nagyobb problémák, mint Magyarországon. És Az Európai Parlament egyik alelnöke éppen egy kisebbséget képvisel, ez is tény. Úgy gondolom, hogy itt túlzásokról van szó. A magyar kormányt megválasztották, a lakosság többség, vagy a szavazók többsége, és úgy gondolom, hogy egyforma mércét kéne alkalmaznunk. Nem érdemes kettős mércét használni. Nyilvánvalóan máshol is vannak problémák, amit nem emelnek ki ennyire. Ezt az Európai Parlament különböző ülésein már elmondtuk, hogyha egy sajtótermék megszűnik, akkor természetesen azonnal felháborodnak, pedig erre nincsen ok. És Magyarországot és egy másik tagállamot is ilyenkor megtámadnak, főleg, hogyha éppen választások is küszöbön állnak az egyes országokban. Nagyon kritikus vagyok az említett véleményt tekintve, úgy, de tartok tőle, hogy én majd adok a kisebbség. Köszönöm szépen Hallottam, hogy az Európai Bizottság nem kíván hozzászólni most itt, de Diakonó úr még szót kért. Köszönöm szépen. Nagyon fontosnak tűnik ez a téma, annak ellenére, hogy csak egy jelentésre van szó, hiszen kockáztatjuk, hogy precedest teremtünk miközben meghallgattam az előző felszólalókat, az jutott eszembe, hogy eh, hasonló dolgok történnek Romániában, egy eh, eh, politikailag nagyon aktív televíziós csatorna, már 7 éve csőd helyzetben van, és mégsem kapcsolja le senki ezt a tévéadót mert akkor Romániával szemben fellépnének, hogy korlátozza a média szabadságát. Nagyon érzékeny téma, ez minden szögben meg kell vizsgálni. Köszönöm. Ja, vielen herzlich. Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólásokat is, véleményeket is. Tudatában vagyok annak, hogy vitatott témáról van szó, ez nem kérdés, nem csak a mi szakbizottságunkban, hanem összességében a parlamenten belül is vitatott témáról van szó és úgy gondolom, hogy a papír gyakran türelmes, az egy dolog, ami az alkotmányban vagy egy törvényben szerepel, a másik dolog pedig az, ami a valóságban lejátszódik. Nem kell mindig törvény ahhoz, hogy korlátozzuk a média szabadságot, hanem vannak ennek más eszközei is, amikkel a független sajtó újságok munkáját egész egyszerűen pénzügyileg ki lehet szárítani és lehetetlenné lehet tenni. Úgy gondolom, hogy ez olyas valami, amire külön kell figyelnünk, mert a véleményszabadság, a média sokszínűsége, a pluralizmus egy olyan dolog, ami alapvető értéke nem csak az Európai Uniónak, őszintén szólva, hanem alapvetően a demokrácia működése szempontjából döntő jelentőségű. Ezért azt gondolom, hogy erre nagyon oda kell figyelnünk, hogy mennyire ö, csorbulnak az újságírók jogai, hogy független újságírói munkát végezzenek, vagyok úgy, hogy amit igyekeznek a törvények, vagy akár adótörvények útján korlátozni. Helga véleményét osztom, hogy a paternalista viselkedésen túl kell lépnünk, amit hát gyakran az EU szemére vetnek, ismerjük ezt, de mindent el kell követnünk ennek ellenére, hogy az alapvető értékek, amelyekben megállapodtunk valamennyien, amelyeket valamennyi ország az EU szerződés aláírásával elfogadott, Nos, hogy ezeket be is tartsuk, nem csak akkor, amikor aláírjuk a szerződést, vagy azt megelőzően. Én tudom, a horvátországi delegáció tagja volt, amikor Horvátország még nem volt tag, és emlékszem, mennyire küzdöttünk azért, hogy ezeket az alapvető értékeket, amelyekről valamennyien beszélünk, hogy ezeket betartsuk, egy olyan országban is, amely csatlakozik az Európai Unióhoz, de az nem lehet, hogy csak akkor kell betartani ezeket, amíg éppen aláírjuk a szerződést, amikor valaki pedig bent van már az EU-ban, akkor nem kell foglalkozni ezekkel. Ez nem történhet meg, éppen ezért ügyelni kell valaki mindenkinek arra, hogy ezeket az alapelveket betartsuk, és itt nem csak Magyarország esetében, hanem Magyarország esetében is vannak aggályok, hogy ez nem így van. Ami az egyetemet illeti, valóban felismerhető, hogy a magyar kormány kész arra, hogy tárgyalásokat folytasson, és nem is állítok mást, csak annyit, és ezt mondom a jelentésben is, hogy folytassák le gyorsan ezeket a tárgyalásokat, hogy lehetőleg gyorsan, világos, egyértelmű helyzetet teremtsenek a CEU számára és más egyetemek számára és Magyarországon, hogy tényleg biztosítsák a lehetőségét annak, hogy ez tovább működjön. Méghozzá oly módon, hogy tudják, hogy jövőre is működhetnek, meg utána is folyamatosan ez a halogató taktika, amit szerintem most követnek, ez ne elfogadhatatlan számomra, és szerintem ezt követik. Több mint egy éve van függőben a dolog, és az egyetem számára is bizonytalan a helyzet Budapesten. Ezt szerintem így ezt nem lehet elfogadni, és el kell várnunk, hogy a magyar kormány eleget tegyen az ígéreteinek, a tetteivel is, szerint egy észszerű megoldást hoznak létre. Örülök a módosítóiknak egyébként, ha majd beterjesztik ezeket, és bízom abban, hogy a politikai viták ellenére egy jó vélemény születik, amit továbbítunk a Libének. A módosítók határideje március 26-a 14 óra. Május 16-án lesz majd az, hogy szavazunk, a Libében pedig júniusban szavaznak erről a témáról. Köszönöm szépen! Ezzel tovább lépünk a következő napi rendi pontra. Kulturális és kreatív városok monitor projekt, a közös kutatóközpont ismertetése következik. Egy új eszközt kívánnak bemutatni, amit a közös kutatóközpont készített a Kulturális Kreatív Városok Monitor. Ez egy kontroll és benchmarking eszköz, ami a bizottsági tagok számára és az önkormányzati vezetők számára, akik ilyen témákkal foglalkoznak, külön érdekes lehet. És most kérem Valentina Montaldo asszonyt és Steinfer Lyon urat a brüsszeli irodából. Üdvözlöm őket, és örülök, hogy eljöttek és meg is adom nekik rögtön a szót. Nem tudom, hogyan osztották fel a feladatot, összességében mondjuk, hogy 7 perc, jó? És utána következik a vita. Üdvözlöm Önöket, megadom a szót. Jó napot kívánok! Először is köszönöm, hogy voltak olyan kedvesek, hogy meghívtak igazi megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek. E, lassan a PPT-nek meg kellene jelennie a kivetítő vásznán, és ez be is következett. Hadd kezdjem azzal, hogy fölteszem önöknek a kérdést. Önök szerint melyek a legkreatívabb városok Európában kulturális szempontjából, és milyen hiatása van a kultúrának a gazdaságra és a társadalomra, és ami még fontosabb, hogyan tudjuk eh, mérni ezt a hatást, figyelembe véve azt, hogy ez a szakbizottság milyen eh, feladatokat lát el. Nyilván eh, önök is ilyen kérdésekkel kerülnek szembe napról napra, amikor Európa szerte a kultúra, gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatását próbálják mérni. Nos, a közös kutatóközpont részéről kifejlesztettük, és tavaly júliusban útjára indítottunk egy új kultúrára vonatkozó monitoring eszközt, amely minőségi indikátorokat és mennyiségi indikátorokat és minőségi mutatókat tartalmaz az a kapcsolatban, és Navracsics biztos is támogatta a refizetéseinket, hogy a helyi önkormányzatoknak adjunk olyan eszközt, amely lehetővé teszi a városok számára, hogy a lehető legnagyobb mértékben építsenek saját kultúrás lehetőségeikre az innovatív, kultúrált, integráló és rugalmas városok fejlesztése céljából. Egyrészt az Eurostat hivatalos statisztikáira építünk, de vannak úgynevezett eh, kísérleti adatok is, amelyeket az internetről gyűjtünk, eh, de fontos, hogy a megbízható kulturális mutatókra eh, koncentrálunk. Azzal együtt, hogy túl megyünk a hivatalos statisztikákon, és például a TripAdvisor kifejezetten hasznos eszköz volt például a, a látványosságok, a koncerttermek, koncertközpontok, múzeumok eh, eh, látogatottsága, népszerűsége megítélése eh, vonatkozásában például. Igyekeztünk objektív és nemzeti és nemzetközi szinten összehasonlítható eszközöket kialakítani. 93 olyan város hasonlítottunk össze, amelyek európai kulturális fővárosok voltak, vagy azzal választották őket. 22 az UNESCO által kreatív városnak minősített várost vettünk figyelembe, illetve legalább 53 olyan, 50, 53 olyan várost is, amelyek évente legalább kettő nemzetközi kulturális fesztivált szerveznek amikor ezeket a városokat mértük, illetve osztályoztuk, akkor 29 indikátort használtunk fel, és ennek a szakértői vélemények és a szakértelem áttekintése jelentette az alapját. A 29 indikátor 9 dimenzióba soroltuk be, amelyek három nagy kategóriát fettek le. Az elsők a városban milyen színházok, múzeumok, koncerttermek vannak, milyen látogatókat vonzanak ezek, milyen mértékben jellemzi ezeket a városokat a kulturális élet. A második kategória a kulturális és kreatív ágazatban a foglalkoztatás aránya, ideértve akár a formatervezést, tervezést és minden más területet. A harmadikban pedig a, azt a környezetet vizsgáltuk, amely ilyet a városok teremtenek annak érdekében, hogy a kulturális tevékenységeket fejleszték, támogassák. Például létre tudtak-e hozni egy nyitott és toleráns környezetet a, a kulturális különbségek tolerálása, a kulturális sokszínűség támogatása érdekében. Elképzeltünk tehát egy ideálisan, kulturális szempontból sokszínű, nyitott várost, és azt vettük észre, hogy igazániból egyetlen város sincs, amely minden kilenc dimenzióban jó teljesítene. Az ideális város tulajdonképpen nyolc közepes városból lehetne összeállítani, olyan város lenne ez, amely mondjuk annyi kreatív munkahelyjel bírna, mint Párizs, annyi kutatói helyjel, mint Lőven, és legalább annyi innovációs munkahelyjel, mint Eindhoven Hollandiában. Azt is megtapasztaltuk, hogy a méret nem biztos, hogy a legfontosabb. A közepes városok egészen jól teljesítenek a nagyokhoz képest, különösen a kulturális pesgés szempontjából mi ennek az üzenete? Az, hogy a közepes városok potenciális módon jobban tudnak integrálni, hiszen az egyfőre eső kulturális események arányos száma nagyobb tud lenni. Kik a vezetők az Európai Uniós szinten? Nos, azt látjuk, hogy különféle városokat látunk az élvonalban. Vannak fővárosok és nem fővárosok. Itt van Párizs például, Kopenhága, Edinburgh és, Edinburgh és Eindhoven Ezeknek a városoknak a népessége sem azonos. Nyilván a monitor nem egyetlen listát hoz létre, hanem különböző szempontból rangsorolja a városokat. Egyrészt mondjuk az egyfőre GDP alapján besorolva őket, vagy a népesség alapján, ezt szándékosan jártunk így el, hiszen egy olyan összehasonlító e, eszköz szerettünk volna létrehozni, amelynek nem elsősorban a rangsorolása feladata, hanem azt, hogy e, e, olyan eszközt adjon a városok kezébe, amelyek segítségével tanulhatnak arra, hogy hogy lehet pesgőbb kulturális életet teremteni. Az biztos, hogy a kultúra hozzájárul a helyi gazdasághoz. 2009 és 2013 között azt tapasztaltuk, hogy azokban a városokban eh, eh, nőtt nagyon mértékben egy, egyfőres a GDP, ahol a legnagyobb volt a kulturális tevékenységek aránya. Ez a 29 eh, meg figyelembe vett indikátor összességét tekintve alakult így ki. És ez azt jelenti, hogy a gazdasági válság ellenére is ezek a városok voltak legrugalmasabbak, Valamennyi információ, amelyet összegyűjtöttünk, hozzáférhető ingyenesen online. A Kulturális és Kreatív Városok Monitor weboldalán. És most már önök is fölvehetik a saját adataikat, hogyha az önök városai nem szerepelnek az első körben felvett városok között, akkor az adatokat be lehet vinni, föl lehet venni erre a weboldalra, és össze lehet, össze tudják hasonlítani a saját városok teljesítményét hasonló városok teljesítményével. Kiadhat ez például a jogalkotási politikák, bocsánat, a munkahelyteremtési politikák kialakítására. A monitor egészen jó fogadhatásban részesült Európa szerte, több város is felvetelünk a kapcsolatot, Bologna, eh, Madrid, valatta Umeo, Palma, annak érdekében, hogy eh, megtanulhassák, hogy hogyan tudják ezeket az eszközöket lehető legjobban kihasználni, hogyan, eh, és hogy hogyan tudnak adatokkal hozzájárulni a következő kiadás megjelenéséhez. több konferencián és politikai ülésen is bemutattuk a monitort, a mai üléshez hasonlóan, és évvége felé ki fogunk adni egy internetes applikációt is, kis alkalmazást is, amely még közelebb hozza majd ezt a monitort az, át, az, át, az a polgárokhoz. Három fő célja lesz az a kis alkalmazásnak. Egyrészt segítsen a városi hatóságoknak abban, hogy hogyan kezeljék a kulturál összefüggő kérdéseket, helyi vagy regionális szinten, hogyan tudjanak mondjuk kulturális kincskereső túrákat szervezni, és hogyan tudják a mobileszközöket kihasználni a tevékenységek folyán. Folyamán 2019-re várjuk a második kiadás megjelenését, és valószínűleg akkor már nagyobb számú várost fogunk feldolgozni, és igyekszünk az informális kulturális terekre is figyelmet fordítani, amelyek nem annyira intézményszerűek, mint a múzeumok és a színházi előadó helységek, hanem ezeknél informálisabbak, de fontos szerepet játszanak a kulturális közéletben. Ezzel le is zárnám a felszólásomat, köszönöm a figyelmüket, és ha kérdésük van, akkor megtalálnak bennünket. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes előadást hallottunk, és hát köszönöm azt is, hogy bemutatták ezt az új eszközt, amely az összehasonlítás a benchmark egy új eszköze, egyfajta best practice, legjobb gyakorlatok cseréjéről van szó a különböző települések között vita kezdődik most. Úgy gondolom, hogy nem kell ezt nagyon formalizálni, hogy a koordinátorok, stb. Úgyis csak egy van itt közülük, nem ketten vannak a koordinátorok. Nem, mégsem. Jó. Jó, de egyszerűen a hozzászólások sorrendjében, ahogyan jelentkeztek, Szabine. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást. Egy konkrét kérdésem van, amivel rákérdeznék valamire. Ö, azt mondta, hogy a leginkább virágzó városok azok, amelyek a sorrendben, a rankingben, itt a kulturális, a kreatív gazdaság területén a legjobban állnak ezek a kulturális aspektusok, tehát a gazdasági prosperitás jobb finanszírozást biztosít a kulturális sokszínűség vonatkozásában, vagy pedig a kulturális sokszínűség hat mondjuk a gazdasági teljesítő képességre és a potenciára egy városban ok okozat, hogy alakul itt az egyik határozza meg a másikat, vagy mindkettő befolyásolja a másikat, van-e bármiféle eredményük? Parancsoljon. Jó, akkor azonnal válaszoljunk. Thanks a lot for the good question. Köszönöm a jó kérdést. Most nem akarok nagyon technikai részletekbe bocsátkozni. E- egy elemzésről van szó. Kulturális e, ból közelítünk a gazdasági hatás felé. Tehát azt nézzük, hogy a kultúrának milyen hatása van a gazdaságra, tehát például az éves GDP növekedésre, stb. Tehát ez az, amit csinálunk, a kultúrából közelítünk a gazdaság felé, és nem pedig vissza, vagy fordítva. Ja, ich hatte Sie eben auch so verstanden. Én is úgy értettem az imént, hogy azok a település vagy önkormányzatok, amelyek erőteljesen részt vesznek a kultúrában, a kulturális sokszínűség jellemző rájuk, és sokat költöttek a kreatív gazdaságra, tehát hogy azok sikeresebbek voltak a válság idején, mint azok, akik ezt nem tették. Luigi Morgano. L'illustrazione, io ho... Köszönöm. Több kérdésem is van. Ez házon belüli kutatás volt, vagy megrendelték. Tehát kivégezte el a tényleges kutatást, ez az egyik kérdésem. A másik az, hogy természetesen akarjuk a kulturális sokszínűséget előmozdítani. A kérdés azért az, hogy mi a közös, mi, mi a kapcsolat a kulturális sokszínűség, illetve a közös azonosítható kulturális elem között. Aztán a következő kérdésem az egyetemre vonatkozik. Az egyetem léte, vagy egy kutatóközpont léte milyen súlyjal esett ladba? És eh, amikor a jelzőszámokat nézik, kulturális, kreatív aspektusok eh, vizsgálatánál ezek nyilván a kiválósági hálózatokhoz is köthetők, ezt megtették-e, illetve az applikáció, ami az év végére lesz kész, jó lenne, hogyha ezt minél hamarabb bevezetnék, hogy a többi város is csatlakozni tudjon túl sok. A... Olaszul is válaszolhatok? Per quanto riguarda eh, la, chi ha fatto la ricerca... Köszönöm. Ami azt a kérdését illeti, hogy eh, ki végezte a kutatást, ezt a közös eh, kutatóközpont eh, négy fős csapata végezte a kutatást, tehát ez házon belül lett megcsinálva. Aztán nem akartuk nagy teher alá tenni a városokat, nem kértünk tőlük adat tömeget, ezért mi az európai adatokra korlátoztunk. Az adatgyűjtés is éppen ezért a házon belül zajlott a közös kutatóközponton belül. Ami az egyetemeket illeti, láthatták, hogy az egyik számként jelennek meg az egyetemek, amit azért vettünk figyelembe, mert ugye van egy emberi tőke eh, része, összetevője ennek, illetve megnéztük azt, hogy hányan végeznek a bölcsészkaron, hányan végeznek eh, a számítástechnikai karon, ugye ami a kreatív és a kultúrának az összekötése, és figyelembe vettük tehát a, azokat az egyetemeket, amelyek nemzetközileg is sikeresek, ami azt jelenti, hogy a kiválóságot is figyelembe vettük. Ami a sokszínűséget illeti, itt a cél az volt, hogy a lehető legbefogadóbb városokból alakítsunk ki egy mintát, egyszerre legyen sokszínű és különféle. Megnéztük tehát az UNESCO városokat, az kulturális fővárosokat, de nem csak erre akartuk korlátozni a kutatásunkat, ezért is vettünk be olyan városokat, amelyek legalább két nemzetközi fesztivállal rendelkeznek. Nem kis elégedettséggel vettük észre, hogy ezeket a nem szubjektív kritériumokat használva egy olyan minta alapult ki, alakult ki, amely igen sokszínű. Egyrészt a városok mérete szempontjából sokszínű, másrészt minden más mérőszám alapján sokszínű lett a minta. Tehát reprezentatívnak minősíthető. Ugyanakkor befogadhatónak akartuk nézni, venni ezt a kutatást. A városok saját maguk is feltölthették az adatokat. Persze objektívak akartunk lenni. Nyilván a kreatív és kulturális városok azok eh, abból több van, mint eh, a, mint a, a, a mi listánkon a városok. Ami az applikációt illeti, ott nem értettem a kérdést. Nos, ami az applikációt illeti, hogyha azt akarják, hogy más városok is csatlakozzanak, amilyen gyorsan csak lehet, akkor ugye az év végéig kéne várniuk, ha jól értettem, ami túl hosszú, nem? Lehet, hogy már júniusra el kéne készülni ezzel. Nem, nem hiszem, hogy ez gond lesz. Nyilván azokkal kezdünk, amelyek már a monitorban szerepelnek. Ebben az esetben egy külső cég fejleszti az applikációt. Hogyha más városok akarnak ebben részt venni és replikálni ezt a E, ezeket az adatokat, akkor, akkor természetesen csatlakozhatnak. Az egy nyilvános dolog, hogy az applikációt e, fejlesztik. Amennyiben érdeklődnek az app iránt, akkor velünk fölvetik a kapcsolatot. Köszönöm. Jiménez asszony. Nagyon egyszerű és nagyon rövid kérdés szeretnék föltenni a kódra és, és kreatív kérdésekkel kapcsolatban. Először is mennyire fontos, mennyire veszik figyelembe azokat a vonalkozásokat, amelyek a tudományos kreativitáshoz eh, köthetőek, például tudományos múzeumok, eh, kutatóközpont hálózatok, eh, régészeti feltárások, és így tovább. Nyilván sok minden elhangzott itt eh, a múzeumoktól, a kiállításokon keresztül, eh, de mennyire veszik figyelembe a, a tudományos eh, innováció, tudományos kutatások szempontját. Nos, a tudomány természetesen beletartozik mindebbe, és a definíciós kérdés ez szerepel az indikátorok között ugye a munkahelyek száma szempontjából is, illetve az egyetemet végzettek arányának szempontjából is, hiszen sokan tudományos területen dolgoznak vagy végeznek. Tehát valószínűleg nem erre a definícióra gondolt ön a, a szempontjából, de igazándiból az informatika és távközlés szempontjából ezt vettük figyelembe. Igen, én most konkrétan tudományos múzeumokra, tudományos témakörű fesztiválokra gondoltam, hogy ezt, ezek, ezt, ezt a fajta kreativitási tevékenységet, a technológiát, a tudományokat mennyire tegyük figyelembe. Válasz, ezek természetesen szerepelnek, nyilván figyelembe vettük a múzeumokat, de nem szírtuk ezt le képzőművészeti múzeumokra, hanem minden múzeum ide tartozik, tehát beletartozik a tudományos múzeumok sora is. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, amiért eljött hozzánk és előadást tartott, illetve válaszolt a kérdéseinkre. Úgy gondolom, hogy ez kiváló projekt. Ugyanakkor felmerül bennem a kérdés, hogy a helyi hatóságok hogyan értesülnek mindenről. Nyilván azokról beszélek, amelyek nem voltak része az első körnek, és szeretnének esetleg a második körbe beletartozni. Hogyan ismerik meg a projektet? Véletlenül belebotlanak valahol? Mi folyik ezekben a nevezett hálózatokban, az európai hálózatokban, az Euro, Euro, Eurocities hálózatban, vagy bármely más hálózatban, amelyet említettek, aktívan jelentkezniük kell a városoknak a részvére erre? hogy a monitorokban részt vehessenek, vagy, vagy le legyenek tükrözve, úgymond, és milyen visszajelzési lehetőségek vannak. Hiszen úgy tűnik, hogy már az is kérdés, hogy egy adott város részt akar venni egy összehasonlításban, vagy nem. Vannak olyan helyi hatóságok, amelyek részt vettek az első körben, mások, mások nem. Hogyan értesültek arról például, hogy az ő városokat fölmérték? Äh, und äh, ob man eine komplette Liste haben kann, welche Kommunen jetzt daran beteiligt waren. Bis jetzt. Äh, van-e teljes lista arról, hogy mely helyi, hatóság, mely helyi hatóságok, mely városok vettek részt a projektben az első körben? Válasz igen, természetesen, hogyha megnézi a weboldalt, ezt nem említettem, a teljes jelentésben szerepel, hogy kik vettek részt, mind a 163 város nevesítve de online is megtalálják eznek a 168 városnak az, az egyedi profilját is, mind a 29 indikátorral együtt részletes jelentés formájában Igyekszünk ezt a eszközt a lehető legjobban promotálni, és tulajdonképpen olyan visszajelzést kapunk, hogy a városok szeretnének ebben jobban részt venni, szeretnék jobban megérteni, hogy ezt az eszközt hogy lehet konkrétan felhasználni. Úgyhogy tulajdonképpen egy kapacitásépítő folyamat közös közepén vagyunk, mert a városok egyre nagyobb számban keresnek meg bennünket, máshogy és máshogy használják az eszközt. Van, aki egyszerűen csak egy, egyfajta benchmarkot keresnek, e, egy e, olyan várost, amely hasonló és amelyhez mérhetik a saját teljesítményüket. E, más esetekben olyan városokat keresnek, amelyek jó partnerek lehetnek az európai projektekben. Ez is érdekes visszajelzés volt, amelyet a városoktól kaptunk. Tehát jelen pillanatban elég gyorsan terjed a híra a monitor eszköznek, és ugye gyorsan el tudnak írni bennünket, akár a platformon keresztül, ahol be tudják vinni a saját adataikat, akár megkereshetnek bennünket. És, és például Emilio Románia régi Olaszországban ugyanilyen módon vette fel velünk a kapcsolatot, hogy egy konkrét példát említsek. Helga Trüppel. Helga Trüppelnek adom meg a szót. Köszönöm szépen az előadását. Tagja vagyok annak az intergrupnak, amely a kulturális ágazatokkal foglalkozik. Tehát többé-kevésbé már egy évtizede foglalkozom a kreatív városokkal és azzal, hogy ezek hogy tudnak hozzájárulni a szociális integrációhoz, a pesgő kellemes kulturális élethez Európa szerte, de akár a gazdasághoz is. Azonban vannak politikai feszültségek is, és azt látjuk, hogy különösen a városok tekintét, a városokban nyitottabb személyiségű embereket találunk, és hogyha kimegyünk vidékre, akkor hátrányos helyzet emberek közé sokkal nagyobb problémákkal találkozunk. Hogy, foglak, hogy kezelik ezt a helyzetet? Mi van azokkal, akik nem az európai városokban élnek, a csodálatos európai városainkban, a metropolokban, nagyvárosi környezetekben? Mi van akkor, hogyha Ugye én az Európai Hátrányos Helyzetű Régiók munkacsoportjának is tagja vagyok, és fontos számomra az, hogy hangsúlyozom, hogyha nem érjük el a vidéki területeket, akkor az jelentős kulturális politikai problémákhoz vezet. Nos, a válasz nem, nagy ennek egyszerű oka van. A városokra fókuszáltunk, hiszen önök, ön is pontosan tudja, az elmúlt néhány évtizedben milyen szerepet eh, nyert, eh, kezdtek el játszani a városok. Másrészt eh, szó sincs arról, hogy figyelmen kívül hagynák a vidéki területeket, de első körben a városi területen kell sokkal könnyebb információt találni, vidéki területeken sokkal nehezebb ez. Természetesen ezt a kérdést kezelni kell, de egyelőre ez nehézséget jelent, de természetesen nem hagyjuk figyelmen kívül ezt a kérdést a legkevésbé sem. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a mai napon, és bemutatták az említett projektet is. Azt hiszem, hogy valamennyiüknek csak sok sikert kívánhatunk, és hogy lehetőleg még több város legyen részt ebben és így gondoskodjunk arról, hogy a városok ne csak versenyezzenek egymással, hanem kicseréljék tapasztalataikat, és adott esetben megnézzék más városok mit csinálnak, amit le is lehet koppintani adott esetben, hol van fejlődési potenciál, hol járnak előttük más városok, stb. Mindenesetre az elkötelezett munkát köszönjük, örülj, hogy eljöttek, és sok sikert a jövőre nézve. Jó, maradunk a kultúra területén. Ezt követően most egy eszmecserére került sor az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel a kulturális és a kreatív ágazatok terén várható jövőbeli kezdeményezésekről. Üdvözlöm Martin Kern urat, aki Budapestről érkezett, és az Európai Innovációs Technológiai Intézet megbízott igazgatója. Beszámol most az EIT tevékenységéről, és egy innovációs közösséget kívánnak a kulturális és kreatív ágazatok területén. Azt gondolom nagyon izgalmas projekt. Kern úr, üdvözlöm, örülök, hogy eljött, és mondjuk 5-7 percre tudok szót adni önnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! For this invitation to come to the cult Committee. Köszönöm az elnök asszonynak ezt a meghívást. Most először jár itt az EIT azt gondolom, hogy jó lehetőség ez számunkra, különös tekintettel arra, hogy most eh, alakítjuk ki a jövőbeli stratégiánkat eh, a kulturális és kreatív iparra vonatkozóan. Mielőtt elkezdem az előadást, gyorsan elmondom, hogy miről szól az EIT, mert lehet, hogy eh, nem tudnak mindent róla az eredményeinkről, és természetesen beszélek majd a stratégiánkról is, mivel kevés időm van természetesen röviden. Először is akkor magáról az EIT-ről. Ezt azért alapították, mert úgy gondolták, hogy az EU elmarad az innovációban a versenytársai mögött. Lépjünk tovább. Európa a kutatásban elég jól halad, az előbb is láttunk egy jó kutatási eszközöt, ugyanakkor az új szolgáltatások és új termékek piacra jutatásában le vagyunk maradva Ázsia, Izrael, az Egyesült Államok mögött, tehát az EIT, amely az Európai Innovációs Technológiai Intézete ezért alapult, hogy ezt a szakadékot valamilyen módon áthidaljuk, hogy jó egyetemeink vannak, ugyanakkor a termékek, szolgáltatások nem jelennek meg. Tehát jobb együttműködést akarunk a kutatószervezetek, a cégek, illetve az egyetemek között, ezeket hívjuk tudás és innováció egységeknek. A lényeg az, hogy ötleteket adjunk a startupoknak, és segítsük őket növekedni. Kihozzunk dolgokat a laboratóriumból, és elvigyük a piacra. Ez az EIT mandátuma tíz évvel később. Az EIT már sikerekről számolhat be, és az innovációs közösségeknél komoly sikereink vannak, ezer több mint ezer partnerünk van, több mint ezer gazdasági cég, vállalkozás, és habokat is hoztunk létre. Hat innovációs közösségünk van, amelyek a társadalmi kihívásokat próbálják valamilyen módon kezelni. A klímaváltozás, a digitalizáció, az egészség, a menugújuló energiaforrások, illetve a nyersanyagok az a hat téma, amivel foglalkozunk, és most két további innovációs közösséget akarunk létrehozni, a városi közlekedés, illetve a gyártás az ipari gyártás. Tehát ezek azok a területek, ahol szeretnénk növekedést elérni Európában és munkahelyeket teremteni az a rendszer, amit létrehoztunk, az előmozdítja az innovációt és a vállalkozást. Eddig csak mondtuk, most már van bizonyíték is rá, mert két tanulmány lett befejezve tegnap az EIT-vel kapcsolatban, az egyiket az Európai Bizottság csinálta, ez egy félidős felülvizsgálat volt, illetve egy hatástanulmány, amely a konkrét gazdasági és társadalmi hatásainkról szólt. Ezek a tanulmányok azt mutatják, hogy ezek az innovációs közösségek nem csak 800 új cég indulását mozdították elő, és 6100 munkahelyet teremtettek, hanem 634 millió külső befektetést is vonzottak a különböző startupokba, és a piacra 400 innovatív termék, illetve szolgáltatás került. A segítségünkkel az EIT úgy tűnik, hogy működik, értékeket és megoldásokat ajánl, javasol. Egy példát kiemelnék, hogyha megengedik, lépjünk egyet. Az egyik az úgynevezett Skeleton Technologies, ami egy új eh, energiatárolási eh, technológia, ezt az EIT támogatja, egy kisvárosból jön Észtországból, a Tartói Egyetem végzett kutatásokat a 90-es évek eh, óta grafinon és energia tároló készülékeken, eh, miután az EIT közösséghez eh, csatlakoztak és felvették a kapcsolatot az innovációs ökorendszerünkkel, ez a kis kutatási projekt egy nagyon komoly sikertörténetté lépett elő, és immár több mint 40 milliós támogatást kapott, több mint 100 embert foglalkoztat, és különböző szolgáltatásokat, illetve energiatároló eh, eszközöket, berendezéseket hozott létre különösen majd a közlekedésben lesz ez hasznos. Egy csodálatos sikertörténet ez, hogyan tud a kutatás a az innovációs közösségen keresztül sikertörténetté válni. Itt a vezérigazgatónak a a, a, a tanúságát is láthatjuk, illetve hallhatunk róla, hálás a segítségünkért, azt mondja, hogy helyette, nélküle nem csinálhatta volna meg. Az EIT-nek egyébként egy nagyon komoly oktatási háttere is van, illetve oktatási dimenziója. Van egy vállalkozás fejlesztési programunk, választás, vállalkozás oktatási programunk, ez külön érdekes lehet az önök számára. Itt a meg, a, az egyetemeken már létező, nagyon kiváló diplomákat és képzéseket akarjuk ellátni a vállalkozói készségekkel, mert hát, gyakran az van, hogy nem tudnak, nem tudnak vállalkozni, amikor kikerülnek a, a, a, az egyetemről. Mi azt szeretnénk, hogy a jövő innovátorai legyenek, és a jövőben is tudjanak nagy innovációkat létrehozni. Van tehát ilyen egyetemi programunk, ezt is értékelték, és egyedinek minősítették eh, a skillekre, eh, koncentrálunk, ezeknek a programoknak van egy nagyon erős mobilitási dimenziója, ami azt jelenti, hogy a diákoktól elvárjuk, hogy legalább két másik egyetemre eljussanak, és eh, ez azt jelenti, hogy egy, egy kettős diplomát is kapnak, amelynek része egyrészt ez a vállalkozói készség, illetve a vállalkozói tudás is. Egyre komolyabb hangsúly kerül a digitális oktatásra. Az EIT egyik innovációs közössége az a Digitális Akadémia ágazatban erős online oktatás keverve a tényleges fizikai oktatással, illetve itt is van egy nagyon erős vállalkozási vonulata a dolognak. Az EIT emellett még kísérleti projektet végzett olyan témákban, mint a női vállalkozók témája, ahol 12-18 éves lányok között eh, kívántuk a digitális tudást növel, növelni annak érdekében, hogy növekedjen a női vállalkozók eh, száma, és különösen a digitális szektorban, illetve érdeklődjenek az ilyen jellegű diplomák, illetve képzések iránt. Most akkor a jövőről beszélnék, az EIT ugyanis most készíti el a stratégiáját a 2011 utáni időszakra, ezt már be is nyújtotta az Európai Bizottságnak. Az új stratégiánkban négy célkitűzést tűztünk ki, az egy, ezek arra az alapra építenek, amit már létrehoztunk, azokra a sikeres eszközökre, sikeres modellekre, amelyeket már létrehoztunk, ezeket a, az innovációs ökorendszereket akarjuk erősíteni, annak érdekében, hogy lefedjék teljes Európát, ennek van alapjai, van alapja, a társadalmi kihívásokra is akarunk reagálni. Ugye van a 6 plusz 2 kutatási terület, eh, de vannak újak, a kultúra és kreatív ipar például. Mi arra törekszünk, hogy eh, legyenek olyan oktatási programjaink, amelyek vállalkozó szellemet is tanítanak, és hogy kilépjünk az egyetemi programokból, egyelőre azokra koncentrálunk. Minél sikeresebb az, ha van sikeres innováció, akkor azt persze el kell terjeszteni annak érdekében, hogy Európa tudjon hasznot húzni ebből, illetve szinergiák megvalósulhassanak. A stratégia részeként az egyik innovációs közösség az a kultúra kreatív ipar témájú. Ez nagyon erősen az önök területébe vág, az önök bizottsága illetékes ebben a témában, éppen ezért röviden beszámolnék erről, illetve érdekelne, hogy mit gondolnak erről. Egy EIT innovációs közösséget indítanánk tehát az új stratégiánkban kultúra, kreatív ipar területén, és úgy gondoljuk, hogy mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a kultúra, illetve a kreativitás területén a kihívásoknak meg tudjunk felelni. Önök is tudják, hogy a kreativitás az fontos része a kultúrának, illetve a kreatív iparágnak. Nagyon sok új lehetőséget rejteget ez a terület. Európának nagyon komoly kulturális öröksége van, nagyon komoly kulturális tartalmat tud előállítani, ugyanakkor ezt nem feltétlenül sikerül lefordítania az innováció, illetve az innovatív termékek nyelvére, illetve szolgáltatásokra, amelyekre a polgároknak szüksége van. Nyilván vannak eltérések a különböző európai régiók között, de összességében elmondhatjuk, hogy nem ideális az európai teljesítmény itt, tehát egy kihasználatlan lehetőség van. Mi úgy gondoljuk, hogy az EIT modellje, ezek az innovációs közösségek ténylegesen segíthetnek abban, hogy ez a potenciál kiaknázásra kerüljön, illetve láthatóvá tudjuk tenni Európát globálisan, és az értékeknek lehetünk nagy követei a kultúrán, a kulturális örökségen, keresztül azzal, hogy bemutatjuk ezt az egészet. Mit lehet várni egy kulturális, kreatív, ágazati eh, közösségtől, innovációs közösségtől? Először is eh, csökkenhet az a fragmentáció, amely ezt az ágazatot eh, jellemzi, kialakulhat egy kritikus tömege a diákoknak, oktatóknak, kutatóknak, növelheti az erejét a kutatásoknak, illetve új PPP-k jöhetnének létre, új irányítási modellek, be lehetne vonni a polgárokat a kultúra és kreatív ágazat területére, illetve gazdasági hatása is lehet mindennek, abban az értelemben, hogy növekedést serkenthet, új vállalkozások nyílnak, munkahelyek teremtődnek, és új technológiák válnak használatossá. Mindez természetesen hosszú távú, általában 7-15 évre hozzuk létre ezeket a közösségeket, általában 400 millió eurós EU finanszírozásról van szó, aminek azért tud komoly átalakító hatása lenni. Itt most abba hagynám tehát azért még egyszer megismétlem, hogy javítjuk és gyorsítjuk a startupok kiterjedését, illetve növekedését, és új termékeket, új szolgáltatásokat akarunk a piacon megjeleníteni. Én úgy gondolom, hogy ez egy esély Európának, hogy növekedjen gazdaságilag, és együtt növekedjen a kulturális örökségén keresztül is. Azt gondolom, hogy ez egy pozitív jövőkép, amire nagyon is szükség van most Európában. Nagyon érdekelne, hogy önök mit gondolnak mindenről, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen. Köszönöm az előadást, és annak a bemutatását, amit terveznek a jövőre nézve két hozzászólás. Először Helga Trüppel. Köszönöm szépen a bemutatót. Néhány kérdésem lenne önhöz, amikor 2004-ben képviselő lettem, az Európai Bizottságnak volt egy agendája, aminek az volt a célja, hogy 2010-re a világ legnagyobb globális tudásalapú társadalma legyünk ami, ami nem sikerült. 2018-ra sem jutottunk el ott, hogy a világ legnagyobb tudás alapú társadalma legyünk, és eh, mik a akadályok, piaci nehézségeink vannak, sok az innováció, nem tudunk kimenni a piacra, a monopóliumoknak, stb. Eh, de eh, az új piaci modellekre van szükség, túlságosan vonakodóak vagyunk európaiként, nyilvánvalóan ez jól látszik és kérem, hogy térjen ki ennek az okaira, amit ön mondott most, hogy ugye hogy tényleges gazdasági hatásokkal számolhatunk, innovatív közösségek eh, eh, kialakulnak egy néhány éven belül, tehát a PPP az nem új dolog például, és kívánják vonni a polgárokat. Hát erről is mindig beszélünk, ebben nincs új, tehát nem látom azt, hogy tényleg hol a különbség ahhoz képest, ami akkor volt. Mitől fognak megváltozni a dolgok, hogy eh, ez a kezdeményezés eléri a célját. Hogyha most nem voltunk képesek az elmúlt évtizedben, akkor most ez mitől fog működni? Köszönöm szépen, Krisztina Libacska. Köszönöm szépen. Hát én is köszönetet mondok az előadásért. Három kérdésem van. Egyrészt az Európai Bizottság júniusban elmúlt évben kilátásba helyezte, hogy az EIT a cselekvési spektrumát még majd kiterjeszti, vagy legyen ez cél. A mindenek előtt azért, hogy végzősök, doktoranduszok innovatívan léphessenek fel. Van-e most ilyen projektjük, ez a kérdésem. A második pont, amit Trüppel asszony az imént mondott, Helga Trüppelt már elmondta, hogy tényleg fragmentálódik a piac, területileg igencsak töredékesek vagyunk. Miért van ez így? Aztán a harmadik dolog, amire rákérdeznék, hogy persze jó dolog, hogy az, amiről ön beszélt, az egy kulturális jószág, ez egy fontos tudás nyilvánvalóan, de valójában hogyan tudjuk a vállalkozói szervet erősíteni? Köszönöm szépen. Kern úrnak adok szót, hogy válaszoljon a két nem éppen könnyű kérdésre. Kern úr, köszönöm szépen, kezdem az elsővel. Úgy gondolom, hogyha az EIT-vel kezdjük, és általánosan beszélünk a kutatásról és innovációról, ez egy kicsit túl messzi megy szerintem, te nyilvánvalóan eh, mi intézményünk, tehát nem tudja egyedül megoldani ezt a problémát hozzá tud járulni a probléma megoldásához, és az elmúlt évben készült tanulmányok alapján, a hatásvizsgálat alapján is vannak bizonyítékok a kezeinkben. Mi csak egy kis része vagyunk a Horizon 2020 programnak, az egésznek egy néhány százalékát adjuk. Nyilvánvalóan a cél az, hogy haladjunk a kutatás és innováció területén, de ezt egyedül a mi intézményünk nem tudja megcsinálni, és a Horizon 2020 sem önmagában látunk haladást, látunk mozgást, de az a dile, amiről itt beszéltünk, hogy amiről tíz éve beszélünk, tehát hogy le van maradva az innovációs kapacitás tekintve Európa, többet kell tenni. Ez nem jelentheti azt, hogy a mostani programokat állítsuk le, hanem erősíteni kell a programokat. Tehát az akadályokról van szó, mondja Trüppel azt, hogy többet kell tennünk, hát erőt teljesebben kell törekednünk. A digitális időszakban e, itt lemaradt Európa, más részek átvették a vezetést, de hát vannak új területek, és a kulturális kreatív ágazatok lehetnének ilyenek, de energia, klímaváltozás, élelmiszer, egészségügy, ezek olyan területek lehetnének, ahol Európa igenis globálisan vezető szerepet vállalhat, és az innovációs játszma nyertesévé válhat. Ehhez akarunk mi hozzájárulni, ez az, amit javaslunk, és azt javasoljuk, hogy Európa erősítse az erőfeszítéseit, több innovációra van szükség, több ami pedig az ön kérdését illeti itt a jelentéssel kapcsolatban. 2014-ben született egy jelentés, ott két téma merült fel, hogy az EIT eh, nem mutatja be, hogy milyen eredményeket ért el kellő módon, és eh, úgy gondolom, hogy eh, ezen a területen lépéseket tettünk, hogy az EIT egy új kezdeményezés természetesen, van tanulási szakasz ennek, korrigálnunk kellett bizonyos lépéseket, most látjuk a konkrét eredményeket és hatásokat. Két tanulmány igazolt ezt vissza tavaly, és igencsak törekszünk arra, hogy egyszerűsítsük a dolgainkat, a műveleteinket, a folyamatainkat. Egész Európában ezer van, hat innovációs közösségben, stb. De az innováció hatékony kell, hogy maradjon, akkor egyszerűnek is kell lennie, mert így tudjuk támogatni a közösségeket, és hát eh, egyre nem vagyunk már annyira bonyolultak, mint régebben, ez az egyik nagy eredménye. Másik kérdés, a különbségeket tekintve Európában miért vannak ilyen nagy különbségek az innovációs kapacitást tekintve, ezt mi is látjuk valóban. Amit teszünk, az fontos az innovációs vezetők számára, az innovációs hábok számára Berlinben, Stockholmban, vagy Londonban, Párizsban vannak ilyen korongok, de Magyarországon, Lengyelországban, Románia eh, lenne szükség ilyenekre, erősíteni az együttműködést a gazdasági élet, a kutatási az egyetemek között, tehát eh, ilyen innovációs rendszereket kívánunk létrehozni 17 ország, amely eddig nem vett részt, most már beszállt ebbe a tevékenységbe, és látni kell a finanszírozási összeg az EIT esetében 13 ország vonatkozik ez, ez ez megduplázódott kétszer akkor, mint a Horizon 2020 esetében, vagyis így sikerünk eh, az állánytalanságot megszüntetni és az innovációs kapacitást egészíteni, eh, kiegészíteni egész Európában, tehát egész Európai Unióra vonatkozó eszköz vagyunk. Köszönöm szépen, parancsoljon! Köszönöm szépen az önök intézete rendkívül fontos, és hát a küldetése mindenek előtt az. Szükség van arra, amiről ön beszélt, innovációs központokra mindenhol Európában. Egyszerűen azért, mert Európa, mint ön is megállapította, versenyben áll az innovatív technológiákkal kapcsolatban, és egyelőre vesztésre is. Ázsiával összehasonlítva, vagy más nagy szereplőkkel összehasonlítva. Kínáról is elmondhatjuk, hogy az innováció egyre erőteljesebb. Úgy tűnik, hogy Európa az idős hölgy. Vagyis végig kell gondolnunk, hogy mit tudunk tenni nem csak struktúrákat építeni, hm, hanem egyszerűen hogyan tudjuk az innovációt az életünk részévé tenni, az életmódunk. A Max Weber azt mondta, hogy az innováció a génjeinkben van valahol. Szerintem ezt kéne magunkévá tenni. Az egészet úgy kéne alakítani, hogy a munkánk része legyen az innováció. Ez lenne akkor a komparatív előnyünk, és ez az elmúlt évtizedekben elveszett. Már kisgyerekeknek meg kéne tanítani az innovációs erejükkel élnének. Köszönöm szépen, Luigi Morgano. Eh, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a kreativitás, a kultúra és a, a vállalkozói szellem az ön előadásának a három legfontosabb kulcsszava, és a bevezetőjében valóban arra koncentrált, arra összpontosította a figyelmet, hogy a kreativitás, hogy is fogalmazzam, mintha az innováció következmény lenne. Ugyanakkor aztán a technológiára, a termékfejlesztésre eh, koncentrál. Miért eh, vetem ezt most fel? Az Európai Parlament nagyon világosan foglalt állást a kreatív és kulturális iparágakkal kapcsolatos jelentésében, és nagyon világosan megfogalmazta a véleményét, stratégiai döntést követelt, eh, FC finanszírozás követelt, nagyon nagy számokat forgattunk, és nem igaz, hogy amikor a kulturális és kreatív eh, eh, témakörökre beszéltünk, akkor ez elmaradt volna bármi mögött. Eh. A kérdésem tehát a következő. Amikor mindezen témákról beszélünk, és a finanszírozási igényekről beszélünk, mert hiszen az fc és az fc 2 is nyilván ö, ö, foglalkoztunk, és sikerült ö, kifinomult megoldásokat találni a KKV-k számára is, hiszen tudjuk, hogy a KKV-k mennyire fontos szerepet játszanak. Tehát a kérdésem a következő, ha egy 20 millió eurós összegre beszélünk, amely nem elhanyagolható összeg, ennyit szánnánk a teljes helyzetre, akkor mit tudnak ezzel a pénzzel kezdeni? Hiszen Persze mondj, azt mondják, hogy ezt kell tennünk, azt kell tennünk, nem vagyok benne biztos abban, hogy a e, e, politikusok e, azt hiszem a politikusoktól és az intézmények vezetőtől elváralható, hogy, hogy ne csak általánosabban fogalmazzanak, hanem mondják meg konkrétan, mit akarnak tenni, mit fognak tenni, milyen költséggel. E, nem eshetünk bele abba a szakadékba, abba a csapdába, hogy a fejlesztés az csak termékfejlesztés legyen. Az innováció csak termékújítás legyen, hiszen kétségtelen, hogy ezen a téren is tudna Európa jobban teljesíteni, de ha csak erre koncentrálnunk, akkor úgy gondolom, hogy korlátozó saját magunkat. Remélem nem voltam túl őszinte. Eine ergänzende Frage meinerseits. Es gibt ja nur inzwischen eine Nos, időközben egy egész sor hír mozgatja a világot a jövőbeli programokkal kapcsolatban, és az egyik ilyen hír vagy plegyka, amit én hallottam, az az, hogy a kultúra és kreatív ágazatok területe az új Horizon 2020-ban már nem is fog szerepelni. Ezért a kérdésem most az, hogy Az önök jövőbeli orientációját tekintve a kultúra, a kreatív ágazatok, ugye főleg a horiz- önök a Horizon 2020-ból kapják a pénzeket, ha ez nincs benne, akkor hogyan működik? Mi lesz az intézményükkel? Ismeri ezt a pletykát, vagy ezt a hírt? Mennyire igaz ez egyáltalán? Mert azért ez egy alapvető kérdés, hogyha innovációt akarunk, és önök is innovációt akarnak, és az áll a zászlajukon, akkor itt némi ellentmondást is látok. Köszönöm a jegyzést és a kérdéseket. Először is eh, megerősíteném azt a megjegyzést, amelyet Szvér úr mondott, nagyon jól leírta, hogy mit is szeretnénk elérni, hogy tudnánk egy sokkal inkább vállalkozóbb jellegű kultúrát megteremteni Európában de optimista lennék nála, nagyon sokat együttműködünk a fiatalokkal, a hallgatókkal, a startupokkal, a tanulókkal, és azt látjuk, hogy óriási lelkesedés, nagyon nagy a potenciál Európában, hogy előre vigyük a vállalkozói szellemet, a vállalkozói kultúrát, annak a szemtelen ötletét, ami ezzel jár. De ehhez meg kell teremtenünk a megfelelő ökoszisztémát, a megfelelő környezetet, mert ha ezt nem teremtjük meg, akkor elmenekülnek ezek az emberek a, a, szilikon, a völgybe, és nem, Európában fogják gyümölcsöztetni a tudásukat. Fontos, hogy Európába hozzunk vállalkozókat az oktatási programokon keresztül például. És mit szeretném tenni konkrétan? Nyilván nagyon rövidnek kellett lennem. Eh, de elég részletesen kidolgoztuk, hogy mit kell tennünk. Az innovációs közösség eh, ugye fontos, hogy, eh, hogy ezek a kis kezdeményezések a további EU-s támogatások nélkül gyorsan önellátóvá váljanak, és ezt a 20 millió eurót arra használjuk fel, hogy katalizátorként beindítsuk ezt a folyamatot. Eh, és utána a kutatási, eh, oktatási programokon, intézmények részvételén keresztül a vállalkozói szellemet erősítve eh, újítóvá tegye az embereket a kultúra és az innovatív területeken. Tehát jó példákat, jó ötleteket keresünk, és igyekszünk ezeket bőv, úgy kibővíteni, hogy az a foglalkoztatás növekedéséhez is vezessen, és a üzleti központok, egyetemek, oktatási intézmények, újító központok működjenek együtt. Tehát nyilván ez az ágazat, a kulturális örökség meglehetősen széttagolt terület, nem elég egységes ahhoz, hogy, hogy, hogy közös vállalkozásokat indítson, de úgy gondolom, hogy az együttműködési modellünk, a résztvevőknek az egymáshoz való közelítése talán újabb recepteket tud előállítani. Egyrészt a nagyságrendje miatt, másrészt az pán-európai jellege miatt arra nem hiszem, hogy válaszolhatnék, hogy milyen plegykák forognak. Nekünk nincs tudásunk arra, hogy a következő több éves pénzügyi keret hogy fog kinézni. más formája is lehet a finanszírozásnak. Úgy gondolom, hogy ez eh, most másodlagos kérdés. Olyan stratégiát állítunk össze, amely úgy gondolom, hogy értelmes, amely kiadhat Európára, és természetesen a bizottság eh, fogja eldönteni eh, a parlamenttel és a tanácsal együtt, hogy hogyan megy tovább ezen az úton. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság kíván -e még ehhez hozzászólni? Reagálnának-e? bizottság. Ha nem, akkor nem. Akkor várjuk a dolgokat, amelyek alakulnak. Köszönöm szépen Kern úrnak az elmondottakat, a bemutatót, és sok sikert kívánok a jövőre nézve is a munkájához. Szerintem, amikor aktuális, újra meghívjuk, és reméljük, akkor már az első kezdeményezések sikerül is be tud számolni a kreatív és kulturális területen. Köszönöm szépen! Ja. Igen. Kicsit meg vagyunk lepve, hogy az Európai Bizottság nem reagál erre a plegykára, amit én említettem, de hát akkor tudomásul vesszük. És csodálkozunk tovább. Ezzel a végére értünk a napirendünknek. kellemes estét kívánok a tagoknak, a koordinátorokat pedig megkérem, hogy maradjanak röviden a koordinátorok ülésére. Egy negyed óra múlva kezdődik az ülés. Köszönöm.